Saben que la desaparición de los estudiantes ha generado un movimiento. Akkor folytassuk a programunkat, ahogy nyilván önök is tudják, a diákok eltűnése egy, egy óriási szolidaritási mozgalmat indított, ahogy az ember várná is, Mexikóban. Szeretném Bernahe Abraham Gaspar és Feldi Hányó urat és asszonyt akik két eltűnt diák szüleiként vannak itt, és beszámolnak majd most a tapasztalataikról. Nyilván önök is tudják, október 22-én a parlament egy sürgősségi állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította a mexikói szerveket arra, hogy vizsgálják ki a történteket. Ezt követően egy levelet kaptunk, amelyben meghívták a szakbizottságunk, a bizottságunk tagjait, hogy látogassunk el Mexikóba, hogy saját szemünkkel tapasztalhassuk a dolgok állását. A mexikói nagykövet hívott meg bennünket, és eh, azt ígérték, hogy eh, korlátlan hozzáférést eh, kaphatunk, és mindent kivizsgálhatunk. Megpróbáljuk majd a mexikói kormányt szaván fogni, most pedig az Európai Parlament nevében üdvözlöm Önöket itt, köszönöm, hogy eljöttek. Engedjék meg, hogy együttérzésemről biztosítsam Önöket, eh, valóban nehéz, fájdalmas idők ezek, és mi annyiban tudunk segíteni, hogy megpróbálunk válaszokat találni azokra a kérdésekre, amelyek egyelőre megválaszolatlanok. Ebben segített az Európai Parlament, illetve annak emberjogi albizottsága fontos munkát végez Mexikó brüsszeli nagykövetsége, hiszen folyamatosan tájékoztatnak bennünket a dolgok alakulásáról, a vizsgálat alakulásáról, az újabb információkat. Hilda Léganyó Vargas Horge édesanyja, például Abraham Gaspar pedig Abraham édesapja, most megadom önöknek a szót, döntsége szabadon, hogy ki beszél először. Nagyon sok időnk nincsen, sajnálom, de röviden kérem mondják el, amit ezzel kapcsolatban eh, meg szeretnének osztani velünk. Az Eurolat eh, elnöke Ramon Beneve eh, itt van, illetve Blanco úr is, aki a a Mexikóval ért felelős kapcsolatok küldöttségének vezetője. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Hogyha megengedik, akkor először szeretnék köszöntet mondani önöknek, amiért meghívtak minket. Negyvenhárom eltűnt diák esetéről van szó, az eltöndiákok szülei egy szervezetbe tömörültek, az ő képviseletükben vagyunk ma itt. Azt kérjük, hogy segítsenek bennünket, segítsék a mexikói kormányt abban, hogy megtalálják gyermekeinket. Szeretnénk, hogyha igazságot szolgáltatna Mexikó. A mexikói kormánytól kértünk segítséget, a mexikói kormányt újra és újra arra kérjük, hogy segítsenek megtalálni a gyermekeinket. 26-án került sor ezekre a szörnyű eseményekre, hiszen a rendőrség vite el gyermekeinket. pedig, hogy ha a rendőrség tette ezt, akkor tudjuk, hogy tudják, hogy hol vannak. Nem értjük, nem tudjuk, hogy miért titkolóznak, miért nem mondják meg, hogy mi történt, hol vannak a gyerekek. kormányzati erők, hiszen a rendőrség, maguk a rendőrök hajtották ezt végre. Azóta négy hónap telt el, négy hónapja, hiába kérjük a kormányt, hiába könyörgünk, semmi információt nem kapunk, azon kívül, hogy azt, azt halljuk, hogy egy közös tömeg sírba kerültek. De más forrásokból mást hallottunk. Az eseményekben hár, tevőleges szerepet játszók közül állítólag hármat letartóztatok, akik azt állítják, hogy a holtesteket elégették. Nos, ezen a környéken ennyi holtestet elégetni, az biz, ahhoz bizony nem kevés fa, nem kevés benzin kellene, és ahol állítólag elégették ezeket a holtesteket, ott semmiféle nyomát nem találtuk egy ekkora tűznek. Nem tudjuk tehát a mai napig, hogy mi történt, hol vannak, Eh, ahol testek. Eh, szeretnénk, hogyha igazságot szolgáltatnánk, kiderülne az igazság. Szeretnénk, hogyha a kormányzó valóban egy igazi vizsgálatot rendelne és folytatna le. Részt kell ebben vennie. El gobierno mató a dos estudiantes en la autopista del Sol, entonces es por eso que nosotros exigimos que se le investigue ejército porque két két rendőr például két, korábban két diákot megölt, ezért fontos, hogy a kormányzót is vizsgálta alá vessék. 300 méterre attól, ahol az események történtek, egy, egy katonai támaszpont, hogy egy katonai létesítmény van, a katonaság segítségét kérték katonaságtól, ezt nem kapták meg egy nem nyújtottak védelmet. Mit tettek tehát? valakinek vállalni kell a következményeket a történtekért. Tudjuk, hogy diákokról volt szó, nem kábítószerkereskedőkről. Köszönjük szépen. Parancsoljon asszony. Primeramente quiero darles las gracias por recibirnos aquí. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni, hogy meghallgatnak, hogy meghívtak ide. Azért jöttünk ide el az Európai Parlamentben, hogy a fellépésüket, a támogatásokat kérjük a mexikai kormány irányában. Igazságos kutatásra, nyomozásra van szükségünk. Hiszen azóta, hogy a gyermekeink eltűntek, azóta azt mondjuk, hogy valami nem nincs rendben. Aztán megtaláltak bizonyos tetemeket, amelyek nem a mi gyerekeink tetemei. Nem, nem tudjuk eltemetni azokat a tetemeket, akik nem a mi gyerekeink Lehetetlen ez a helyzet. Képzeljék bele magukat a mi helyzetünkben. Ezeket a tetemeket <clears throat> elhamvasztották, de semmi bizonyíték nincs arról, hogy a tetemek a mi gyermekeink tetemei lettek volna. Lehetetlen helyzetben vagyunk. Nyilvánvaló, hogy a szervezet bűnözés áldozatai vagyunk, de Mexikóban, a mi régiónkban a szervezet bűnözés van kormányon. A szövetségi kormány pedig semmit sem tesz. Miért nem volt a kormányzóra vonatkozó nyomozás, kérdezem? A kormányzó az, aki Guerreróban az úr és egész egyszerűen őt is felelősség terheli mindazért, ami Mexikóban történt. Látogassanak el hozzánk, nézzék meg valójában, hogy mi történik Mexikóban, hogy a embertelenséget megtapasztalják. Külföldieket is meggyilkoltak a bűnözői szervezetek. Az ország egy hatalmas temetővé válik És mit tesz a kormány, a szövetségi kormány? Semmit. Nem indít nyomozást útjára. Rendőrök voltak a katonákkal szövetkezve, akik elrabolták őket, a gyermekeinket. A katonák, ahelyett, hogy segítenék a rendőrök munkáját, fenyegetnek bennünket. 15 nappal az esemény előtt egy videót volt látható, ahol a szövetségi rendőrség rendőrei egyszerűen a fegyvereiket letették, kivették a tölténytárakat, miközben pedig mi történik? semmi sem történik. Mit tesz a kormányzó? Egész egyszerűen nyakig benne van az ügyben, a szövetségi kormány pedig nem indít nyomozást. Mit tegyünk, kérdezem önöket. Fogadjuk el, hogy csak úgy lemészárolják a gyermekeinket? Hogy ö, mágiára dobják a tetemeiket? Fogadjuk ezt el? Nem, az igazságot akarjuk. A teljes igazságot és egy megbízható nyomozásra van szükség, amely rámutat arra, hogy kik az elkövetők. Miért fogadjuk el azokat a hamvakat, amelyről nem tudjuk, hogy kinek a hamvai? 43 gyermek, 43 fiatal tűnt el. De persze egész Mexikóban 23 ezer eh, halott van már, 23 ezeren haltak bele a kábítószer bandák eh, háborújába. Jöjjenek el Mexikóba, nézzék meg, de azt kell, hogy mondjam, hogy mi mexikóiak már rettegünk attól, hogy Mexikóban élünk. A rendőrségben nem lehet bízni. Azért vagyunk itt, hogy az önök segítségét, a kormányaik segítségét kérjük, és arra bírják a kormányzatot, a Mexikói Szövetségi Kormányzatot, hogy indítsanak nyomozást. Köszönöm, most pedig megadom a szót a képviselőknek y un grupo de invitados de nuestro compañero. Ugyanakkor szeretnék üdvözölni egy látogató csoportot is. Eh, Weidenholz eh, kollégának az osztrák eh, vendégeit. Lehet, hogy rosszul ejtem. Nevüket Steinmarkból származnak, illetve innen jöttek. És a mexikói sajtó képviselői is itt vannak. Lochbiller asszony kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy van-e fordítás, de németül beszélek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek közénk, és nem adják fel, és ehm, meg akarják tudni, hogy gyermekeik ehm, halála hogyan történt, és ki a bűnös. Úgy gondolom, hogy a mexikói ügyös, ügyészség, illetve ezt ki is jelenthetjük, a mexikói ügyészség azt állítja, hogy az elkövetőket, a rendőröket öm, le tartóztattam, akik a diákokat elrabolták, és a Guerreros Storedos szervezetnek átadták őket, akik megölték őket. A banda egy tagja azt mondta, hogy 15 diákot lelőtt, mondja az ügyészség jelentésem de ugyanakkor semmilyen nyomozás nem létezik, amely a fegyverek balisztikai kutatás, balisztikai vizsgálatán alapulna. Tehát egész egyszerűen egy vélelmezett elkövető kijelentésére épül az egész vád. Senki nem tudja megerősíteni azt a verziót se, hogy elégették volna a tetemeket, senki nem látott a közelben lakók közül tüzet, főleg nem egy hatalmas mágia tüzét. Vannak emberi jogi szervezetek, akik azt mondják, hogy esetleg katonák is részt vettek a diákok eltűnésében. Úgy gondolom, hogy érdemes visszatekinteni a törzsé, történelemre. Gerrelóban 70-es években nagyon sok eltűnt ember volt. Nem akkor közvetlen kapcsolatot teremteni a 70-es évek történése is most között, a mostani események között, de úgy gondolom, hogy a gerrelói emberek még emlékeznek arra, hogy milyen az, amikor a katonaság tünteti el az embereket. Egyetértek önökkel azzal, hogy fel kell szólítani a hatóságokat, hogy a fegyveres erők ellen is indítsanak nyomozást. Júniusban választások lesznek Mexikóban, és talán fel lehetne használni ezt az ügyet még a választások előtt, hogy mi is odahassunk, és a mexikai nagykövettel tárgyaljunk. Köszönöm, Páncéri úr, parancsoljam. Páncéri úr, kevés idő áll rendelkezésünkre, úgyhogy kérem, hogy mindenki röviden kérdezzen, hogyha még a szülők válaszát is meg akarjuk hallani. Nagyon-nagyon röviden, elnök asszony, még akkor is, hogyha nagyon nehéz elképzelni számunk, beleképzelni magunkat abban a lelki állapotban, amelyben a szülők vannak, nehéz elképzelnünk azt a szörnyű szenvedést, amelyet végig éltek, de hát mégiscsak én politikus vagyok, és politikai kérdést kell feltennem. A mi feladatunk az, hogy segítsük az áldozatok rokonait, amennyire lehetőségünk van, és ezért olyan kérdéseket akarunk feltenni, melyre választ is tudunk kapni. Azonnal azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarok ítélkezni Mexikóról és a mexikói kormányról. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy látható, hogy megosztott az ország, a rendőrség, a politikusok, a kábítószer, a kereskedők és csempészek, mint hogyha tényleg szövetséget kötöttek volna, azt hiszem tehát, hogy teljesen logikusnak tűnik ez alapján, hogy kérhetünk egy nyomozást, hogy tisztázzák a 43 gyermek fiatal eltűnését. Ezt kérhetjük, követelhetjük. A mexikói elnök többször eh, nyilvánosan kijelentette, hogy új lapot akar eh, nyitni az ország eh, nehéz történetében. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon is hasznos lehet, hogyha nyugodtan, de határozottan kiküldjük ezt az üzenetet. Köszönöm, Antonio Cauzó úr. Cito, porque después de cuatro meses por fin podemos escuchar a las Köszönöm. Nagyon jó az, hogy közvetlenül az érintettektől hallhatjuk a véleményüket. Gratulálok az elnök asszonynak, hogy ezt négy hónappal az események után ugyanis sikerült elérnünk. Együtt érzek önökkel, és valóban mi is igazságot, igazságot kiáltunk, igazságot követelünk. Ebben számíthatnak ránk. Az igazság az, hogy a mexikói hatóságokra nyomást kell gyakorolni, de amikor októberben elfogadtuk az állásfoglalásunkat, akkor nagyon sokan nem akartak nyomást gyakorolni a, a mexikói szervekre, a mexikói konájra, tehát itt egy kettős erkölcsi mércével van dolgunk. Állami iskolákba járó diákok eltűnéséről van szó, éppen ezért ez egy állam együttműködése, állami szervek együttműködésével és beleegyezésével történt bűncselekmény. Vagy maguk ők követték el, vagy azért próbálták elfedni őket, vagy nem előzték meg őket. Így vagy úgy az államnak mindenképpen, a kormánynak mindenképpen felelőssége van, és azt követeljük a mexikai kormánytól, hogy egy valódi vizsgálatot folytassanak le azzal kapcsolatban, hogy hova tűntek az önök gyermekei, és hogy hogy fordulhat az elő, hogy társadalmi mozgalmakat kemítószerkereskedőkkel eh, segítségével nyomnak eh, el. Az mexikói eh, polgárok biztonságát garantálnia kell a hmm. kormánynak, garantálnia kell az államnak, túl sokan tűnnek el, túl sokan vesztik életüket. Ebben segíthetünk csak önöknek, de önök mellett mögött állunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is a szót. Az Eurólat társelnökeként szeretnék, szeretném én is együttérzésemből biztosítani önöket, az eltűndiákok szüleit. Szolidaritásom is biztosíthatom önöket, hogyha önök hasonló helyzetben lévő szülő lennék, akkor pontosan úgy tennék, mint önök, és pontosan azt gondolnám, mint önök, hogy a gyerekeket nem ölték meg, és folynia kell a vizsgálatnak, a nyomozásnak eh, azzal kapcsolatban, hogy mi történt velük, hol vannak. Tehát teljesen egyetértek önökkel. Ami számomra a legfurcsább, a legborzasztóbb az, hogy a mexikói kormányzat azt mond, a legbrutálisabb verziót ismerte el, hát ez állítja a legrosszabb fénybe őket. Leidennyó asszony azt mondta, hogy vannak bizonyos kétségek a történtekkel kapcsolatban, a mexikói kormány azonban a legborzasztóbb verziót ismert el, miszerint az iguanai helyi rendőrség rabolta el ezeket a gyerekeket, majd ölte meg őket, a polgármester vagy a politikai vezetők eh, kérésére, nyomására. Reméljük, hogy eh, ez nem igaz, reméljük, hogy a bizonyítékok majd nem erre mutatnak, hiszen szülőként én is abban szeretnék hinni hasonló esetben, hogy még élnek a gyermekeim. Conocer también que este parlamento que ha tratado este asunto ha hecho precisa... Remélem, hogy folytatják a harcot, sikerül elérnünk azt, hogy tisztázódjanak az események, de az Európai Parlament pontosan azt tette, amit kértek tőlünk. E, elítéltük az eseményeket, és arról beszéltünk, hogy az önkormányzatok, a helyi, önkormányzat, a helyi e, rendőrség és a szervezet bűnözés e, együttműködésének következtében a legborzasztóbb bűncselekmény elkövetésére került sor. Kanadától Ausztráliáig mindenkit megráztak ezek a borzasztó igvalai események. tudniuk kell, hogy most először fordul az elő, hogy a nemzetközi közösség egyértelműen elítéli a szervezetbűnözés és a kormányzati erők összekapcsolódását, és az Európai Parlament így el. Ki kell derülnie, hogy mi történt. Én nem tudom, hogy mi történt, nem tudom, hogy ki a hibás, nem tudom, hogy ki követte el ezeket a büntetteket. De jelenleg az a helyzet, hogy a mexikói főügyész pont egy olyan, egy, egy olyan verzióját adja az eseményeknek, ami pontosan a mexikói kormány számára a legkínosabb. Én is remélem, akár csak önök, hogy nem ez történt, de előfordulhat, hogy valóban ez az igazság, és ez történt, ez fordult elő. Del mes de, de noviembre pasado. És a, a parlament még novemberben Strasbourgban kiadott egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Mit tehetünk még? Nos, ma meghallgattuk önöket itt személyesen, és mi azt tehetjük, hogy újra felszólítjuk a mexikói kormányt, hogy még ne zárja le a vizsgálatot. Szerintem ez nagyon fontos, hiszen ez az önök joga, az önök alapvető joga, hogy nyitva maradjon a vizsgálat, a nyomozás. Fel kell tehát szólítanunk erre a mexikói kormányt, ne zárják még le az ügyet, ne zárják még le a nyomozást, hiszen még vannak megmagyarázatlan eh, elemek, események, mindenről tisztán kell látni. Önök a legkevesebb, amit megérdemelnek, az az, hogy tisztán láthassanak, megismerhessék az igazságot. Köszönjük szépen, most pedig megadom a Mexikó EU küldöttség alelnökének a szót Blankónak. Köszönöm, elnök asszony. Február 20-a hetében látogatunk el Mexikóba, és megragadjuk majd a lehetőséget arra, hogy folytassuk azt a munkát, amit ez a parlament ebben az ügyben elkezdett, tehát felvetjük ezt a kérdést a mexikai kormánynál. Először is szolidaritásomról szeretném biztosítani önöket, szeretném, ha elhinnék, hogy együttérzünk önökkel, ezek az események sokkolták és, és mély benyomásra voltak ránk, rendítettek bennünket, és igaz az, hogy a, az Európai Parlament is egy állásfoglalással fordult a mexikai kormányhoz, hogy tisztázzák azt, ami történt, és kerítsék kézre az elkövetőket állítsák bíróság elé. El kell ismernünk, hogy a mexikai kormány tett lépéseket ebbe az irányba. Ahogy Ramón is mondta, amit tettek, az talán nem elégséges. Biztos vagyok abban, hogy önök bármit is tesz a mexikai kormány, nem lehetnek a helyzetükben elégedettek azzal, mert gyakorlatilag ilyen barbár tettek áldozatai lettek az önök gyermekei, ezek a diákok. Ugyanakkor mi látjuk, hogy a mexikai kormány nem tétlen teljesen, gyakorlatilag felelősséget vállalt azért, ami megtörtént, és egy demokráciában ez fontos. A jogállamiságnak működnie kell, ez a demokrácia része, hogy a jogállam működjön, és én azt gondolom, hogy, hogy itt eh, összességében működik. Megértem, hogy önök nem elégedettek, megértem, hogy kétségek vannak, ezeket tisztázni kell, megértem, hogy tudományos eh, bizonyítékokra is van szükség, és ebben önökkel vagyunk, és megértjük önöket. Biztosíthatom önöket arról, hogy eh, amikor mi kapcsolatban vagyunk a mexikói kormányjal, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy kétség sem maradjon a, a, az eseményekkel kapcsolatban, hogyan zajlottak le ténylegesen. Korra úr következő. Én is teljes szolidaritásomról szeretném biztosítani a szülőket, akik jelen vannak. Teljesen világos, hogy amikor ezt a barbár hírről hírt kaptunk, meg voltunk rendülve mi magunk is, hiszen ez a hír minnyájunkat megrázott. Az állásfoglalásunkban ezért felszólítottuk a mexikai kormányt, hogy a leghatározottabban lépjen fel. De egy más kérdésem van. Guerrero állam valószínűleg kicsúszott a szövetségi kormány ellenőrzése alól a szervezetbűnözés és a kartellek a saját gazdasági és szociális hatalmukat kihasználva átvették az állam szerepét, és már nem a kormány van, irányítja itt az országot, amelyel kapcsolatban vagyunk. Kérdezem, hogy mit tehetünk mi? Segíthetjük a mexikói szövetségi kormányt, hogy jobban jelen legyen és felvegye a kesztyűt, de hogyha nincs egy széles körű együttműködés nemzetközi szinten, akkor nem érünk el semmit, hiszen a kereskedők hatalmas pénzeszközökkel rendelkeznek, sokkal több pénzzel rendelkeznek, mint akár egyetlen kormány is, mint amennyit egyetlen kormány is erre a célra tudna fordítani, hát még a mexikói szövetségű kormány. Ez politikai üzenetet kell tehát kiküldenünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, én is csak röviden fogok hozzászólni, mert eh, szorít eh, az idő, de a legfontosabb az, hogy meghallgattuk a szülőket, illetve majd a mexikói kormány képviselőit is, illetve meghallgattuk az Eurolat képviseletében, illetve a mexikai delegáció képviseletében a képviselő kollégákat. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy a parlament minden rendelkezésére álló eszközt fel fogja használni arra, hogy hogy önöket segítsük. Egyébként is az emberi jogok célját kívánjuk szolgálni mindenhol a világon, és ebben a konkrét esetben is azt akarjuk, hogy mindenki, aki felelősséget visel ezekért a döbbenetes eseményekért, az álljon bíróság elé. Most dél, dél Szoktunk foglalkozni az emberi jogokkal szerte a világban, Kínában, Venezuelában fellépünk a büntetlenség ellen. Ebben az ügyben a mexikói kormány későn és talán rosszul reagált, de végül is reagált, valami fajta vizsgálat indult. Elégtelen, amit tettek, a konklúziók nem elég egyértelműek, de azt szeretném, hogyha önök tudnák, hogy mi a rendelkezésükre állunk, és további fellépésekre is hajlandóak vagyunk, amennyiben azok szükségesek, és felkérjük a mexikói kormányt, hogy segítsék önöket, mi magunk is mindent megteszünk ennek érdekében. Szeretnénk, hogyha önök megkapnák azt, ami ebben a szomorú helyzetben kijár önöknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két hét múlva Mexikóban járunk. Én magam is az EU-Mexikó delegáció tagja vagyok. Elegendő időnk van arra, hogy a programunk alatt még egyszer helyben tisztázzunk ezeket a kérdéseket. Joggal utalt arra, hogy nem olyan egyszerű helyzet, hiszen ha az ember kérdéseket tesz fel, bizony nyomást gyakorolhatnak rá, de hát nyomást gyakorolnak ránk itt Brüsszelben is, nem egyszer biztosíthatom önöket, hogy nem fogunk hallgatni. Brüsszelben delegáció ülésünkre meghívtunk nem egyszer diákokat, azt hiszem, hogy jól ismerjük a témát, és a harag szikrája átugrott, átvetült ránk is, a futótűzként terjed a körünkben is. A nagykövet elmondta, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak volna. Nos, remélem, hogy ez valóság, amiről beszélt, és valóban remélem, hogy az állami, az ügyészség is független. Szakértőkkel is beszélni fogunk, akik nem mexikóiak, de Mexikóban élnek. Nagyon sok tapasztalatot szereztek, de ugyanakkor függetlenek. Így akarjuk majd pontosan feltérképezni a helyzetet. A szolidaritás, amelyről mindenki biztosította önöket, őszinte érzelmekből táplálkozik. Hogy most tudunk-e segíteni önöknek, hogy lesz -e ebből a látogatásból egy pozitív hír, azt nem tudom, de nem fogunk um, lakatot tenni a szánkra, az Európai Parlament az emberi jogok szószólója volt mindig is, és ezt fogjuk tenni, így járunk majd el Mexikóban is. Dankeschön, Mr. Mann, Osztevicsus úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Senki nem kételkedhet szolidaritásunk őszinteségében és támogatásunkban sem, és fel kell szólamolnunk az ilyen, ilyen cselekmények ellen. De úgy gondolom, hogy a mai ülésünkön talán gyakorlati javaslatokat kellene tenni a tekintetben, hogy hogyan segítsük az áldozatok családjait, mondjuk egy, egy vizsgálóbizottság felállításával talán. Elnök asszony, amikor az emberi jogi akciótervekről cseréltünk eszmét, egy millió eurótról hallottunk, hogy ezt Mexikóra, Mexikó számára elalokálták. Kérjük meg az EU ottani delegációját, hogy segítse ebből az egymillió euróból a független emberi jogi szervezeteket és a családokat akiknek esetleg jogi segítség eh, nyújtásra volna szükségük. Ez ügyben azt szeretném, hogy ma még világos döntést hozzunk. Köszönöm szépen, nagyon jó ötletnek tartom ezt. És az eszmecserünk után érdemes még egyszer felvetni ezt a kérdést. Most pedig a külügyi szolgálat képviselője Korszúr kap szót aki szorosan nyomon követte ezt az ügyet, és köszönöm szépen, hogy itt van ma közöttünk. Jó. Köszönöm, én is szeretnék önöknek részvétet nyilvánítani. So, share your sorrow and uh, your question. Együttértünk, együttérzünk önökkel, és osztozunk abban a vágyukban, hogy ki legyen vizsgálva ez az ügy. A külügyi szolgálat figyelemmel kísérte ezt az ügyet már a kezdetektől fogva, és figyelemmel kísérte azokat a tömegmegmozdulásokat is, amelyek ennek következtében történtek. A bűnöző szervezetek és a helyi rendőrség együttműködése mindenkit megdöbbentett. Soha nem látott figyelmet keltett ez az esemény a nemzetközi sajtóban is. Az Mexikóban működő EU delegáció és az EU tagállamok ottani nagykövetségei korán már kiadtak egy nyilatkozatot aggodalmukról, és felszólítottak egy független és alapos vizsgálatra. Ez a ház is elítélte az október 23-ai állásfoglalásában az eseményeket. E, e, ezzel együtt felszólította az Európai Uniót, a bizottságot, hogy támogassa a Mexikó, mexikói kormányt a szervezett bűnözés elleni harcában. Folyamatosan mondtuk a mexikói hatóságoknak, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy kiterít, kiderítsék, mi történt ezekkel a diákokkal, állítsák bíróság elé az elkövetőket, és akadályozzák meg, hogy ez megismétlődhessen. Nagyon örülünk, hogy önök itt vannak most, és holnap délután találkozunk a külügyi szolgálatnál egy megbeszélésre. A mexikai kormány bizonyos lépéseket tett. A tízpontos biztonsági reformot üdvözöljük, ezt a mexikai elnök jelentette be, erről most a mexikai kongresszusban tárgyalnak. Szeretném még itt elmondani azt, hogy az EU és Mexikó stratégiai partnerek, komoly érdekközösség mutatkozik meg például emberi jogok, illetve bilaterális kapcsolatok területén. Nagy dolgokban, a főbb dolgokban egyetértünk, biztonsági és igazságügyi kérdésben is, és emberi jogi kérdésben is folytatunk párbeszédet egymással ezen párbeszéd keretében tudjuk eh, egymásnak felvetni nagyon őszintén az emberi joggal kapcsolatos aggodalmainkat. Itt mindig megemlítjük a büntetőjogi reform szükségességét, illetve a szervezett bűnözés elleni fellépés eh, módozatairól is beszélünk. Ezt a politikai párbeszédet, amelyet Mexikóval folytatunk, és azon belül is az emberi jogi dialógust, amelyre legközelebb Mexikóban április 16-án és 17-én kerül sor, műsor, valamint az igazságügyi témákról szóló párbeszéd, amely most van előkészületben, még ott nincs dátum, ezeket az alkalmakat és lehetőségeket fel fogjuk, eh, fel fogjuk használni arra, hogy eh, fellépjen Mexikó a eh, büntetlenség ellen, és folytassa fellépését a szervezett bűnözés ellen, valamint hajtsa végre a büntető jogi reformot konkrét fellépésre van szükség a mexikói kormány részéről, ugyanakkor én most itt szeretnék beszélni a folyamatban levő együttműködésről. Van egy Social Cohesion Laboratory nevű kezdeményezésünk, amely a társadalmi kohéziót támogatja. Ez egy 11 milliós projekt, amelynek célja, hogy a szövetségi kormányt és két mexikói tagállamot támogasson ezeken a területeken. Van az Európai Emberi Jogi eszközön belül is, és egy tematikus programon belül is egy 13 civil projektet támogató kezdeményezésünk. Itt 7,5 millióról van szó, és ez kiterjed a büntető igazságszolgáltatásra is. Tehát mi elítéljük ezeket az eseményeket, felszólítjuk a mexikói kormányt arra, hogy vizsgálják ki, állítsák bíróság elé az elkövetőket, és hajtsák uralmuk alá a törvénytelen mexikói területeket is. Ez nyilván a biztonságpolitikai reform végrehajtását is igényli. A mexikóiak ebben a vonatkozásban mindig hajlandóak voltak együttműködni az Európai Unióval, és mi magunk is felajánlottuk támogatásunkat ezekben az ügyekben a mexikói hatóságoknak. Köszönjük. Most pedig a szülőknek adom meg a szót. Nem tudom, hogy valamit még kívánnak-e mondani, sajnos csak röviden tudnak megszólalni. Én Pusztán annyit szeretnék mondani, hogy a mexikói kormány azt mondta nekünk, mondott nekünk bizonyos dolgokat, de Mexikóban azért más tesznek. Azt mondják állandóan, hogy támogatnak bennünket, de valójában ténylegesen nem. E, szülőként mi leginkább elnyomással kell, hogy szembesüljünk, a kormány azt mondja, hogy támogat bennünket, ugyanakkor fellépnek ellenünk, a kormány állandóan vizsgálatokról beszél, ezt írja le, de valójában tényleges vizsgálatokat nem folytat. Nekünk mi, mi, mi szülők nem hiszünk már a mexikai kormányban. Köszönöm. Ön uram, szeretne valamit mondani? Nos, én is szeretném önöknek már előre megköszönni a támogatásukat. Reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. Ez számunkra szükséges, mert mi nem akarjuk, hogy az, ami velünk történt, az bárki mással a jövőben megtörténhessen. Köszönöm. Köszönöm. Most a szokásoknak megfelelően a mexikai nagykövetnek is megadom a szót Gomez Camacho úr amennyiben igényli nagykövet úr. Köszönöm, elnök asszony. Röviden próbálok hozzászólni. Először is a diákok szüleihez fordulva, nekik és a többi családnak is a legmélyebb szolidaritásomat szeretném kifejezni. Én magam mexikói vagyok, eh, és én is szülő vagyok, Mexikó képviselője vagyok, és ezeket a bűncselekményeket iszonyatosnak tartom. Eh, nem lehet igazán átérezni az önök félelmét, eh, önök fájdalmát, mi magunk is az egész ország megdöbbent, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy, hogy elmélyítsük a vizsgálatot. A maga a vizsgálat is már e, példanélküli, eddig 99 ember tartóztattak le, Iguala polgármestere és felesége is köztük van, valamint a bűnszervezet vezetője is 486 tanúvallomást vettek fel, és kétszer próbálták rekonstruálni az eseményeket a hatóságok. A családok jogi képviselői közvetlen kapcsolatban vannak azzal a, és megtudhatták a megismerhették azt a 85 ügyiratot és 13 mellékletet, ami eddig keletkezett. Ehm, bevontunk eh, külföldi szakértőket is egy eh, antropológiai, törvényszéki csapat Argentinából, illetve az Innsbrucki Egyetem Ausztriából is együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ehm, a főügyész nyilvánvalóan majd eh, nagyon súlyos büntetést fog kérni, elrettentő büntetésre van szükség. A nyomozás során az átláthatóságot maximálisan biztosítjuk. A mexikói kormány, a szövetségi kormány együtt a családokkal egy technikai támogatási programban állapodott meg, ez ki fogja egészíteni a nemzeti vizsgálatot is. Öt független külföldi szakértőt kértünk fel arra, hogy vegyen részt a vizsgálatban. December másodikán a mexikói kormány meghívta ezt a, az Emberi Jogi Albizottságot, hogy látogasson el Mexikóba, és kísérje figyelemmel a vizsgálatot, első kézből szerezzen ismereteket a vizsgálatról. Reméljük, hogy erre a látogatásra lehetőleg hamarabb sor kerül. Ahogy a mexikói köztársasági elnök is mondta, Mexikó is megszenvedi ezeket az iszonyatos eseményeket, együtt érez a szenvedőkkel, és nagyon egyértelműen, átláthatóan reagáltunk a történtekre. A mexikói kormány úgy véli, hogy az egyetlen megoldás a béke és az igazságszolgáltatás útja lehet. Röviden reagálnék arra is, amit Horéhi úr mondott. Nincs lezárva a vizsgálat, nem is lesz lezárva a vizsgálat mindaddig, prófugos de la justicia y se reciban sobre todo dictámenes. Amíg a még uh, szabadlábon levő bűnözőket el nem fogjuk, illetve amíg az Innsbrucki Egyetem jelentése meg nem érkezik, de ahogy mondtam, már eddig is 99 eh, bűnözőt tartóztattunk le. Köszönöm, eh, nagykövet úr, és köszönöm a szülőknek hogy itt jártak nálunk, kérem, hogy a többi szülőnek is adják át mély együttérzésünket. E, folytatni fogjuk ezt a munkát, és e, Osztravicsus úr javaslatát is fel fogjuk dolgozni, e, tovább gondoljuk. Lehet olyan javaslatot tennünk valóban, hogy a Mexikó számára rendelkezésre álló összegekből, ugye egy több millió euróról van szó, ennek egy részét a családok támogatására, illetve a független vizsgálatok támogatására költsük, illetve csoportosítsuk át. Ennek megfelelően majd egy levelet fogunk írni. Köszönöm.

Si son tan amables de tomar asiento, por favor. Quiera, muy bien. Quienes no se vayan a quedar a la reunión, les ruego que eh, continúen. Aki nem akar részt venni az ülésünkön, attól kérem, hogy az üléstermen kívül folytassa a beszélgetését. A napirend utolsó nap, napirendi pontjára térünk rá. Bernd Toyermannal fogunk eszmét cserélni, aki a Kohom elnöke. Üdvözöljük itt a körünkben. Ez a tanács emberi jogokkal foglalkozó munkacsoportja. Toyerman úr az Európai Unió prioritásairól fog beszámolni a következő emberi jogi tanács tanácsülésről is, melyre Genfben március 28-án kerül sor. Aztán márciusban egy delegációs utat is tartunk, ahol megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. Köszönjük Tojárman úr, hogy eljött körünkbe, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy a mai látogatásom egy folyamatos együttműködésbe illeszkedik Ilyen módon tehát üdvözlöm, és kérem tartsa maga bevezetőjét. To come here. Köszönöm elnök meghívást. To uh, have an exchange uh, with... Hogy uh, eszmecserét folytathassak a, az emberjogi tanács következő ülésének prioritásaival kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy a multilaterális emberjogi munkánknak ilyen nagy fontosságot és figyelmet szentel az önök a bizottsága a Genfbe is küldtek egy küldöttséget, és szorosan figyelme követik az ez irányú munkánkat. A külszolgálat és tagállamok részéről elmondhatom, hogy nekünk is nagyon fontos téma ez. A főképviselő alelnök asszony is részt kíván venni az emberi tanács magas szintű ülésein, a 28. ülésen, akár csak jó néhány eh, uniós tagállam miniszterei, a külügyi tanács eh, záró nyilatkozatokat fogad majd a várhatóan a március ülésén az uniós prioritásokkal kapcsolatban, eh, hogy mit legyenek a nyilvános üzenetek, és már régóta folyik a részletes stratégiai tervezés arra vonatkozóan, hogy a Genfi ködöttségvezetőkkel például hogyan járjunk el ez ügyben. Ahogy önök is nyilván tudják, a multilaterális emberjogi rendszer számunkra nagyon fontos, ebben az emberjogi tanács központi szerepet játszik, hiszen így tudunk reagálni az emberjog sértésekre, bárhol is történjenek azok, illetve a tematikus emberjogi kérdésekkel így tudunk foglalkozni. A az emberjogi főbiztos hivatalának függetlensége is szívünkhöz közel álló ügy. Azt is fontosnak tartjuk, hogy az új emberjogi főképviselő március 23-án, 24-én látogat Brüsszelbe, remélhetőleg az önök parlamentjébe is eh, ellátogat. Szeptember 1-én iktatták be hivatalába, akkor is eh, tette le hivatali esküjét, és eh, úgy látjuk, hogy azóta kiváló munkát végez, nagyon imponáló, amit eddig letett az asztalra. Really Szeretnénk továbbra is segíteni, támogatni a munkáját. Tematikus prioritásokat Lássuk, az emberi jogok egyetemessége, a szólásjog, a gyülekezési jog megvédése, a civil szervezetek megerősítése, az emberi jogi tanácshoz tartozó ország, illetve ezen kívül is, az es, nemi esélyegyenlőség, a női jogok, és amely idén különösen fontos, a pekingi nyilatkozat 20. évfordulóján 13-25-ös nyilatkozat 15. évfordulát is üljük, éppen ezért úgy érezzük, hogy erre a kérdésre különösen oda kell figyelni. Most, ha megengedik szólni pár szót, az ország specifikus ajánlásokra térnék át, és aztán a tematikus témákra. Nagyon gyorsan próbálok végigfutni ezeken és természetesen bármilyen kérdésre aztán szívesen válaszolok. Ami az unió kezdeményezéseket illeti, megint csak a már Burma emberjogi helyzetek kapcsolatban magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, egy olyan állásfoglalást tervezünk, amely elismeri az eddig elért eredményeket, de hangsúlyozza e, azt, hogy egyes fejlemények aggasztóak, főként a vallás szabadsága kapcsolatos törvénytervezetek, illetve a közelgő, közegő választások miatt, illetve az emberjogi főbiztos Myanmar burmai irodájának létrejötte is várat még magára. nemzetközi Nemzetközi Bíróság külön előadót is kinevezett ezek kapcsolatban is fontos felemények várhatóak Szíria-Irak témájában. Lássuk talán először Szíriát. Itt is egy új jelentést várunk. Általában az ICDS által elkövetett Eh, atrocitások, tud, nyilván tőlünk is tudják, hogy egy külön ülésen foglalkoztak eh, ezzel tavaly ősszel. Irak ügyeit is külön vizsgálja az ENSZ, az ISIS által elkövetett iraki eseményeket eh, vizsgálják. A válság egyáltalán nem látszik megoldódni Ukrajnában, erre is oda kell figyelni az Európai Unió a, támogatja azt a monitoring missziót, amely azt az ENSZ megfigyelő missziót, amely az ember jogsértéseket vizsgálja Ukrajna válságterületein. Az iráni külön megbízott nagyon fontos számunkra, ENSZ emberi külön megbízott, ezt azt hiszem nem kell részleteznem, Sri Lanka is aggasztó, itt is van egy fontos új fejlemény, felállt egy új kormány, amely az Európai Unióval felvette a kapcsolatot, és úgy tűnik, hogy megpróbálnak megoldást találni a megbékélés e, e, és az elszámítatás kérdésére. Természetesen ebben az Európai Unió megpróbál segíteni nekik, a vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk segíteni ezt a folyamatot, hogy hiteles legyen. E, a múlt problémáinak megoldását próbáljuk segíteni. Az unió déli szomszédjaira térek át egyiptomi helyzet, emberjogi helyzet aggasztó. Ezzel kapcsolatban az emberjogi tanácson is nyilatkozatok várhatóak. A palesztin elfoglalt területek kérdésekkel kapcsolatban is készült egy jelentés, a gázai konfliktussal kapcsolatban e, egy vizsgálati anyagot is letettek tavaly nyáron. Bibi Szonó a külön megbízott, aki ezzel foglalkozik, nyilván az Unió e, szemére nagyon fontos ez a téma. Az afrikai kontinensen márciusi emberjogi tanácsülésen több fontos kérdéssel is fogunk foglalkozni, nem hierarchiában, hanem teljesen random sorrendben, kereszteném Dél-Szudánnal. Tavaly is beszéltünk arról, hogy az emberjogi tanácsnak egy külön eljárást kellene létrehozni annak, hogy vizsgálja a dél-szudáni helyzetet. A az Afrikai Unió vizsgálóbizottságának jelentését nem hozták nyilvánosságra, az Afrikai Unióval és az Afrikai Unió országaival próbálunk valahogy a dél-szudáni problémára megoldást találni. Mali, Guinea, Elefántcsontpart, a Közép-Afrikai Köztársaság, Eritrea. Ezzel utóbbival kapcsolatban a vizsgáló bizottság, amely tavaly szeptemberben jött létre, most tartja első beszámolóját az eritreai emberjogi helyzettel kapcsolatban. Folynak a tárgyalások arról is, hogy hogyan tud az emberjogi tanács legjobban foglalkozni a Boko Haram problémával, ennek is főként emberjogi szempontjaival. When it comes to thematic issues, ami a tematikus kérdéseket illeti, latinamerikai partnereinkkel együttműködünk azon, hogy a gyermekek jogainak problémájára megpróbáljunk egy átfogó problémát találni. Ezen kívül a vallás szabadság terén egy új kezdeményezést is tervezünk, ez különösen fontos számunkra és az iszlám együttműködés szervezetével is együttműködünk a vallási tolerancia ügyében. Erről is beszélünk majd a következő emberjogi tanácsülésen. Az egyes uniós tagállamok más régiókkal, országokkal együttműködésben jó néhány témában, kulturális, gazdasági, szociális jogok, környezetvédelem, és így tovább, és így tovább komoly tagállami kezdeményezések vannak Például a szabadság ügyében lesz egy mellékesemény is ezen az emberi tanács ülésen. Végezetül egy pár szóban talán arról, hogy mi lesz a márciusi ülést követően, ez a hosszú távú gondolkodás része. Nos, az egész évre tervezünk előre, júniusi ülésen számunkra a legfontosabb prioritás a fehér orosz helyzet lesz, a belarusz helyzet, megtárgyalása, a külön megbízott mandátumának kiterjesztése. Ezen kívül tematikus megbeszéléseket is tervezünk. Az egyik a migránsok emberi jogaival foglalkozik, ennek is van egy külön megbizotja, egy második jelentést készít majd ezzel kapcsolatban. A migránsok jogai és az Európai Unió határigazgatásának gyakorlata ezen a héten a hitelen járt itt Brüsszelben a külön megbízott, az illetékes főigazgatóságokkal találkozott. Szeretnénk, hogyha megfelelően előkészülni ezt a jelentést, hogy amikor nyilvánosságra hozza, az valóban előkészült legyen. Alapos, az üzletvilág és az emberi jogok, ez lesz a következő téma a júniusi csúcson. Azt hiszem, hogy ezt is megfelelően elő kell készíteni az elkövetkezendő hónapokban továbbá. Nem egyenlőség, női jogok, ezzel kapcsolatban is egy fontos állásfoglalás kerül majd elfogadásra, ha minden jól megy. Ennek is el kell már most kezdenünk az előkészítését, illetve júniusban, vagy legkésőbb szeptemberben szeretnénk, hogyha lenne egy LGBT jogokról, jogokról és a szexuális jogokról egy állásfoglalás készülne. Tavaly a latin-amerikai országok csoportjával jó eredményt értünk el egy közös állásfoglalás formájában. Ennyit a címszavakban felvillantani, most pedig várom az önök javaslatait, kérdéseit, és lássuk, hogy együtt az elkövetkezendő hetekben hogyan tudunk együtt felkészülni erre a fontos ülésre. Köszönöm szépen, Toyerman úr! Köszönjük ezt a sok témát, amelyet felvetett, ezt a sok kérdést, amelyet felvetett, és persze köszönjük a Koho munkáját is. Loch Biller asszony kér szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Tajaman úr. Nagyon érdekes és hasznos volt egy ilyen átfogó beszámolót kapni a márciusi és a júniusi ülésre való felkészülésről, illetve a Kohon munkájáról. Ma délelőtt éppen az EIDHR-ről cseréltünk eszmét, és jó volt hallani, hogy az emberi jogok hivatalának hírodája, tehát az emberi jogi főbiztos irodája 4 milliót megkap tőlünk, de ugyanakkor úgy látom, hogy a regionális hivatalok és a általuk folytatott programok finanszírozásában hiányosság mutatkozik. Kérdezem tehát, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy több pénzügyi támogatást alokáljunk az UNHCR számára, illetve az emberi jogi főbiztos irodája számára, például a szíriai események fényében. Örömmel hallom azt is, hogy a főbiztos Brüsszelt is meglátogatja. És úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk vagy és vagy az AFET, a külügyi szakbizottság számára hasznos volna találkozhatnunk vele. Ő mindig támogatta mi munkánkat, és a mi részünkről is fontos volna aláhúzni, hogy a mi munkánk tartalma jelentősen függ a főbiztosi irodamunkájától, az ő ajánlásaitól. Nem kezdtük még el a Genf film tanácsülésre való felkészülés képező állásfoglalás szövegének a vitáját, de amikor a Kohom elkezdi a munkáját, mi is elkezdjük a munkánkat, és persze hogyha bármilyen információt kaphatunk, a segítségünkre szolgál. Egy-két konkrét kérdés. Valóban Sri Lankában kormányváltás volt. A külügyminiszter itt járt nálunk. Találkozott néhány európai parlamenti képviselővel és a bizottsággal. Ami pedig az emberi jogok ö, megsértését illeti, ez lesz a Genfi határozat súlyponti kérdése. Nos, itt az a fő kérdés, hogy hogyan lehet független nyomozásokat, vizsgálatokat útjukra indítani, tisztázandó, hogy a kormány és a katonaság a 2009-esben elkövetett háborús bűnökben részt vett, és ha igen, hogyan. Ha jól értem, a sri lankai kormány kész és hajlandó arra, hogy bár nem egy nemzetközi felmérést, vizsgálatot indítson el, hanem egy vegyes vizsgálatot. Az előző határozat ugye egy nemzetközi vizsgálatot kért. Persze a nemzeti, csupán nemzeti vizsgálat nem lenne teljesen független, de az ENSZ-el együtt hajlandók együttműködni, de nem tudom pontosan milyen együttműködésre hajlandók, kérem, hogy erről tájékoztasson. Ja. Aztán a múltban beszámolt nekünk arról, hogy a romák terhére elkövetette emberi jogi sérelmek, illetve az emberi jogok lábbal tiparás, amelyet a romák ellenében követtek el, terjedőben van a világban, a nyugati Balkánon például, és a nyugati Balkán országai nem akarták támogatni ez ezzel kapcsolatos állásfoglalást, határozatot. Ja, úgy gondolom, a júniusi ülésre vonatkozott, amikor azt mondta, hogy a Business and Human Rights, a cégek és az emberi jogok kérdése kerül napirendre. Mi többször hangoztattuk, hogy az EU nem támogatja ezt a kezdeményezést, hogy több jogi kötelezően érvényes szabályt fogadjunk el. Hogyha pedig most ugyan itt tartunk, akkor konstatálnom kell, hogy a vita nem lépett egy jottanyi sem előre tavalyhoz képest. Köszönöm szépen, Lochmiller asszony. Páncier úr, tessék parancsoljon. Nem akarom ismételni magamat. Csak két dolgot szeretnék kiegészítésképpen hozzátenni. Nem értek önnel egyet, ha meghallgattam, amit mondott. De hát nagyon sok mindent már hallottunk de ugyanakkor célra vezető volna, hiszen mi is felkészülünk az emberi jogi tanács ülésére, és nem tudom, hogy eljötte már annak a pillanata vagy sem, hogy döntsünk, de hétfőn az emberi jogi jelentésről szavazunk. Szóval nem tudom, eljött annak a pillanata, hogy igazi minőségű ugrást eh, tegyünk az emberi jogok kezelésében, és igazi horizontális kérdésként kezeljük ezt a kérdést. Az a fura benyomásom van, hogy foglalkozunk, foglalkozgatunk itt az emberi jogokkal, de hogyha azon területekre gondolunk, amelyeket felsorolt, akkor láthatjuk, hogy nagyon hiányzik a komoly politikai fellépés. Arra van tehát szükség az ENSZ emberi jogi tanácsülésén is, hogy nyomatékkal felvessük ezeket a kérdéseket. És világosat tegyük, hogy minden politikai fellépés nek tartalmaznia kell az emberi jogokat. Nem választhatjuk külön az emberi jogokat ettől. Máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy egy olyan politikai lépésre szálljuk el magunkat, amely nem veszi figyelembe az emberi jogokat. Nem csodálkozom ezen felül. Hogy ott tiporják lábbal az emberi jogokat, ahol konfliktusok vannak Azt hiszem, hogy az ilyen háborús vagy polgárháborús konfliktusok ezzel járnak. Éppen ezért meg kell változtatnunk a megközelítésünket. Az Európai Uniónak és a többi intézménynek a kapcsolatában is jobban meg kell jeleníteni ezt a kérdést. Két további kérdést szeretnék felvetni. Az első, egy olyan elem, amelyet mi is most emelünk be először a vitában, ez pedig az éghajlatváltozás és a jogok, az alapjogok kérdése. A második elem, amelyet nem hallottam, de lehet, hogy csak nem figyeltem kellőképpen, a következő. A terrorizmus, mint jelenség az egész Földön elterjedt, és ilyen módon szükségessé válhat um, a digitális jogok védelme, illetve ennek a napirendre tűzése. Köszönöm szépen. Palabras pedidas, muchas gracias, señor Panseri. Másnak írt szót. Köszönjük, Panseri úr. Én támogatom azt, amit ön mondott. Emlékeztetek arra, hogy az alapja a politikánknak a jogállamiság, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása, és valójában ezért harcolunk. Szeretnénk, hogyha mindenki tiszteletben tartaná az emberi jogokat, illetve a jogállamiságot. És hát ehhez képest vannak azok az erőfeszítések, amelyek alássák a demokráciát. Tessék! Köszönöm ezeket a fontos kérdéseket. Nem akartam nagyon hosszasan beszélni. Éppen ezért nem tudtam kitérni az összes olyan témára, ami, ami mozgásban van. Van egy sor olyan kezdeményezés, amely ezeken kívül még folyamatban van. Logbirre asszony kérdései. Az O az UNHCR finanszírozása az ENSZ menekültéri biztonságának finanszírozása valóban konkrétan meg van nevezve, mint kedvezményezett, és ez a pénzügyi támogatás, ez az ő tervezésükhöz szükséges. Az új főbiztos az kérte azt, hogy mérjük fel, hogy mi a helyzet ezekkel Eh, ezekkel a támogatásokkal. Eh, a támogatások hiányában valóban az lenne, hogy be kéne zárniuk irodákat, eh, embereket elbocsátani. Ideális esetben az ENSZ szokásos költségvetéséből részesül, bár igaz nagyon kismértékben, a menekültügyi hivatal. Itt nulla nominális támogatásról van nominális támogatás növekedésről van szó. E, de amikor Brüsszelben járt, akkor mindig e, felemlítette, hogy további finanszírozásra lenne szükség az EU részéről, illetve EU tagállamok részéről, de megvizsgálja azt is, hogy honnan lehet még e, máshonnan pénzt szerezni. Ugyanakkor az EU és tagállamai a főfinanszírozója a menekültügyi főbiztosság költségvetésének, bár a donorbázist próbálja növelni. Tehát például Szíria ügyében, vagy más konkrét esetekben megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet növelni a támogatást, hogyan lehet plusz pénzeket találni. Ez részben sikerült, és ez a téma, ez nyilván fennmarad majd a napirenden. Jó lenne, hogyha vagy ide, vagy az AFED-be el is hívnák. Biztos vagyok abban, hogy kitér majd az egyes tagállamokra is, de biztos vagyok abban is, hogy a finanszírozás nehézségeire is kifér. Ami a Sri Lankát illeti, ahogy ön is említette, a külügyminiszter itt járt, Genfbe járta a múlt héten az elnök emberi jogi megbizotja. Zajlik tehát a párbeszéd, ugyanakkor nem lehet tudni azt, hogy milyen irányba haladnak a dolgok, mi azt szeretnénk, hogyha elköteleznék magukat amellett, hogy egy hiteles, független vizsgálatot indítanának nemzeti szinten nemzetközi támogatással, különösen az OHCR-tól. Az emberi jogi tanács is ezt szeretné. A márciusi ülésszakra beleterjesztve egy ilyen dokumentum. Az állásfoglalás támogatja az országok egy kemény magja, és úgy gondoljuk, hogy a Lankai kormány leginkább ilyen módon befolyásolható, hogyha az emberi jogi tanácsülésén tennénk eredményeket, tennénk lépéseket. Az elkövetkezendő heteken, tehát sok minden múlik. Egy dolog van még, hogy a tanács legközelebbi üléséig jó lenne feltárni mégiscsak, hogy mi a helyzet jelenleg, és hogyan lehet legjobban támogatni a megfelelő kimenetet. Ami a roma ügyet illeti, a romákról az Orosz Föderáció nyújtott be egy politikailag motivált állásfoglalás javaslatot. Éppen ezért az EU egy kicsit kicsit vonakodott, mert nem őszinte volt az oroszok segítő szándéka Ehm, ugyanakkor az európai romák helyzete globálisan valóban egy komoly emberi jogi kérdés, és konstruktívan részt veszünk az állásfoglalás megtárgyalásában. Aztán szavazás nélkül lett ez elfogadva. Egy külön megbízott, a kisebbségügyi külön megbízottat felkértük arra, hogy tanulmányozza a romák helyzetét az egész világon. Itt még az input fázisnál tartunk, szeptemberben járt Brüsszelben, eljött hozzánk a Kohomba is. Nem tudom, hogy ez a jelentés mikor lesz kész, valószínűleg csak a szeptemberi ülésszakra, ugyanakkor mi e, ebben részt akarunk venni, és pozitív folyamatnak látjuk e, a belső, e, belső romaügyi megbeszéléseinket is előreviheti és befolyásolhatja. Ami az igazságszolgáltatást illeti, Beszéltem arról, hogy júniusban mi volt a problémánk. Bocsánat, a vállalkozások és az emberi jog kérdése témájában. E, az ensz vannak útmutatásai Business and Human Rights témában, tehát üzleti e, vállalkozások és emberi jogok témában, e, ugyanakkor ezeket végre kell hajtani. A nemzeti cselekvési tervek gondolata az valójában egy EU ötlet, amit az ENSZ szerte a világon felkarolt. Mi úgy gondoljuk, hogy az ENSZ eh, útmutatásaira kell építenünk, és eh, azzal érni el további eredményeket mi kifejeztük azt az álláspontunkat, hogy a kormányközi munkacsoportban, amelyet ebben a témában állítottak fel, e, és jogilag kötelező e, eszközben gondolkodik, ebben nem veszünk részt, ugyanakkor ezt követően tartottunk megbeszéléseket, és ennek eredményeként arra jutottunk, hogy figyelemmel kísérjük ezt a folyamatot. Szerintünk amennyiben a javaslat szponzorai tényleg komolyan veszik ezt a kérdést, és nem csak politikai vitára akarják felhasználni, akkor a kezdeményezők eh, kell, hogy tegyenek néhány olyan lépést, amely hitelessé teszi a folyamatot, illetve sikeressé teheti. Ez a munkacsoport, amelynek az ülésére először júliusban kerül sor, eh, elnökként egy olyan személyt kell, hogy kapjon, aki hiteles, van tapasztalata ezen a területen, és összekötő személyiség. Egy ilyen kormányközi eh, munkacsoport eh, munkája, az ne csak a nemzetek közti együttműködésre legyen korlátozva, a bangladesi incidensek eh, ugyanis így nem lennének lefedve mert ott helyi cégek, nem pedig emberi jogi, nem pedig nagy cégek követnek el ilyen jogsértéseket. Tehát ez a megközelítés, amit a kezdeményezők tettek, szerintünk hibás. Emellett a szponzoroknak azt is, arról is meg kell győzniük bennünket, hogy az útmutatásokat is betartják, ugyanis a kötelező erejű jogszabály megszületéséhez, egyezmény megszületéséhez még sok időre van szükség, miközben eh, azt látjuk a kezdeményezőknél, hogy a maguk területén az ENSZ eh, útmutatásait ők nem tartják be, illetve azt aláássák. Szeretnénk még emellett a a szaktudásról és a szakértelemről is garanciákat kapni, eh, bevonjuk az üzleti közösséget, bevonnánk az üzleti közösséget, illetve a nem kormányzati szervezeteket, és azt látjuk, hogy azok az országok, amelyek ezt eh, a témát viszik, ki akarják zárni az emberi jogi szervezetek képviselőit, ami szerintünk eh, hiteltelen és eh, nem megengedhető. Ezt a munkacsoport ülése előtt már bőven tudomásukra hoztuk, és meglátjuk majd, hogy hogyan reagálnak, annak fényében fogjuk eldönteni a mi közreműködésünket. Pancieri úr, ön szintén tágabb és fontos kérdéseket vetett fel. Amit az emberi jogi tanácsban teszünk, különösen az egyes országok kapcsán, az része kell, hogy legyen ezekkel az országokkal fenntartott kapcsolatainknak, integrálni kell ezeket a tevékenységeket a kapcsolatainkba. Az elmúlt években itt volt egy kis változás, de biztos vagyok benne, hogy még van tennivaló. A stratégiai keret, illetve az első emberi jogi és demokrácia cselekvési terv, jó lépés előre. Amikor a Genfben az ország prioritásokról döntünk az ENSZ, eh, az Emberi Jogi Tanácsban, akkor konzultálunk a különböző földrajzi területekért felelős osztályokkal, tehát ha ázsiai országról van szó, akkor az Ázsia osztályjal, eh, más országokkal esetében pedig más eh, osztályokkal vagy igazgatóságokkal, tehát abban is egyetértek önnel, hogy az emberi jogokat kétoldalú módon is fel kell vetni, mégpedig hangsúlyosan. Említett két témát, a klímaváltozást, illetve a digitális ellenőrzést. Az emberi jogok és környezetvédelem témájáról van állásfoglalás. Szlovénia és más országok is, nem EU tagállamok egy kezdeményezést tettek, ez nem egy EU köz, kezdeményezés, illetve Németország és Brazília pedig a magánélethez való jogról nyújtott be egy állásfoglalás tervezetet, van az ENSZ-nek egy külön raportőre ebben a témában. Németország és Brazília vezetik a tárgyalásokat, és ők szólítják meg a többi tagállamot, illetve a többi országot, és remélhetőleg az, az ülésszak végére ebből lesz egy állásfoglalás. Remélem mindenre válaszoltam. Köszönöm. Köszönöm szépen. Extensa explicación y detallada. Köszönöm szépen Toyerman úr a válaszokat, az észrevételeit. Nagyon részletesen megválaszolta a kérdéseinket. Úgy látom, hogy nincsen több kérdés a képviselők körében. Remélem, hogy lehetőségünk lesz arra még, hogy a jövőben is a Genfi látogatásunk során tanácskozzunk az UNCHR-rel az ENSZ emberi jogi tanácsával. Ha pedig nem, akkor mindenképpen szeretnénk nyomon követő megbeszélést eh, folytatni a főbiztossal, hogyha el tud jönni Brüsszelbe. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött, hogy tájékoztatott bennünket. A következő ülésünkre pedig február 26-án 9-től 12.30-ig kerül sor. Február 9-én 19 órakor pedig Strasbourgban szavazunk Pancieri úr jelentéséről. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy milyen fontos ez a jelentés, milyen fontos lesz a szavazás minnyájunknak. Az AFET tagok és a DROA tagok mind legyenek jelen. Itt az emberi jogi helyzetről lesz szó Pancieri úr jelentésében Engem ez a megtiszteltetésért, hogy én is hozzászóltam jelentéshez. Köszönöm viszontlátásra. Okay, yeah, and